változzon meg a légkör a város, a, az országban, és az LMBT személyekkel szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pibax, biztos úr. A frakciók hat indítványt nyújtottak be. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. És a következő téma a sínai félszigeten túlszul ejtett eritreai menekültek. Először Hakáoszony kap Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, 250 bevándorlót tartanak fogolyként a sínai félszigeten, és ö, megerőszakolják őket, embertelenül bán, bánnak velük a 2007 óta sínai félszigeten működő izraeli erőket szeretnék elérni, és a, az ENSZ menekültügyi főbiztossága meg kéne, hogy kettőz az erőfeszítéseit az ember csempészettel szemben, és fel kell lépnie a menekültek érdekében, hogy a nemzetközi normákat betartsák nem szabad erőszakot alkalmazni a menekültekkel, bevándorlókkal szemben, és ezt a tanácsot néha az EU belül is fel kell magunknak tennünk, illetve kell magunknak adnunk. Köszönöm szépen, Sáke, nem most Szászóli úr következik. Mm, la situazione, signor Presidente, è molto... Elnök úr, a helyzet rendkívül komoly. A európai sajtó is foglalkozik ezzel a kérdéssel, az Európai Uniónak, sőt a parlamentnek is mindenképpen foglalkoznia kéne ezzel. Arra kérem a bizottságot is, hogy figyeljen oda erre a humanitárius veszélyhelyzetre. A tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy segítsünk a fogvatartott túszokon. úgy gondolom, hogy az európai államok igenis tudnak valamit tenni értük. A bizottságnak is meg kell tenni a tőle telhetőt, akár szükséges alapok, a rendelkezés álló alapok felhasználásának útján is. Elnök, köszönöm szépen, Szászodi úr. Most Tenok úr következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, az ECR frakció elítéli azt, a bánásmódot, amelyekbe, amelyben ö, szenvednek az eritrei migránsok, gyakorlatilag rabszolgaságban tartják őket az embercsempészek. Az egyiptomi kormány ö, ugyan vizsgálja a helyzetet, de arra kérem őket, hogy mi hamarabb szorgalmazzák a szabadon bocsátásukat. Kérdés az, hogy miért jött ez létre? Azért, mert Afar Volki eritreai elnök nagyon elnyomó, és normális az, hogyha valaki el akar szökni az országból. Vagy besorozzák az eritreaiakat, vagy pedig egy nyomorban él, egy nyomorral sújtott országban meg kell próbálnia valahogyan túlélnie. Eritreában még sosem voltak választások. A Wikileaks ügy során kitudódott, hogy ö, kegyetlen uralkodónak tartják az eritreai elnököt. Mindenképpen tehát ezen afrikai tirannus ellen föl kell szólalnunk, a kotonai megállapodásban foglaltakat mindenképpen föl kell függeszteni Eritreára vonatkozóan. Köszönöm szépen, Freda úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Évente több ezer ember kerül nehéz helyzetbe Afrika szarvában, ezért próbál Izraelbe menekülni. Nagyon sokan az embercsempészek kezébe kerülnek, olyan hálózatba, olyan bűnöző hálózatba, akik egyáltalán nem tisztelik az emberi méltóságot. Ezen menekültek élete egyszerűen csak készpénzé válik a civil szervezetek a helyszínen azt mutatják, hogy óriási összegeket kérnek, egészen 8000 amerikai dollárért, azért, hogy minden egyes túszt elengedjenek. Oda kell figyelnünk ezekre a személyekre, és meg kell értenünk, hogy mennyit szenvednek. Felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy a nők milyen kiszolgáltatottak, hiszen őket meg is erőszakolják konstruktívan kell hozzáállnunk ez a kérdéshez, és el kell ismernünk, hogy az egyiptomiak milyen erőfeszítéseket tesznek, hogy elengedjék a túszokat, és támogatnunk kell a harcot az embercsempészet ellen. Úgyhogy nem csak aggódnunk kell, hanem együtt is kell működnünk. Egy nemzet nem oldhatja meg a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tavárez úr következik két percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az eritreai menekülteknek a helyzete felháborító és nagyon ki vannak szolgáltatva. És az emberkereskedők ellen szigorúan kell fellépni. Jelen pillanatban ezek az emberek túszók, a menekültek túszók, hatalmas váltságdíjat követelnek tőlük. Nekünk azonban az a feladatunk, hogy a menekülteket megvédjük az emberkereskedőkkel szemben nagyon szigorú fellépésre van szükség. Emellett meg kell vizsgálni azt is, hogy miért került sor erre a helyzetre, miért a sinai um, sivatagba menekülnek ezek az emberek. Ugye egyéb ú- útvonalak is vannak, Meg kell vizsgálnunk az egyiptomi helyzetet, meg kell néznünk, hogy az egyiptomi hatóságok eh, elég eh, intézkedést hoznak-e. Egy európai delegációt kell küldeni a helyszínre. Azt gondolom, hogy minden intézménynek fel kell tenni a kérdést, eh, hogy mit tehet az probléma megoldása érdekében. Egy megfelelő tervet kell kidolgoznunk, hogyan lehet az embereket visszafordítani, illetve haza telepíteni, de biztonságban. Egy megfelelő átfogó stratégiára van ehhez szükség. Azonban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok miatt a tanács és a bizottság feladata ez. A parlament ragaszkodott azonban ehhez, én voltam a jelentéstevő, ezt elfogadtuk, és az Európai Bizottság sürgősségi eljárásban kellene, hogy megtegye a sürgős, az intézkedéseket annak érdekében, hogy visszafordíthassuk biztonságban ezeket az embereket, de mivel a tanács nem teszi meg a tőle elvárt lépéseket, ezzel veszélyeztetjük az emberek életét. Köszönöm szépen Tavares kollégának, most másfél percre Lochbiller asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy eritreai lelkész, olaszországi eh, lelkész és egy eritreai menekült közötti telefonbeszélgetésnek köszönhetjük azt, hogy egyáltalán az európai, eh, európaiak tudomást szereztek arról, eh, hogy lelkiismeretlen és gátlástalan embercsempész bandák azzal fenyegetőznek, hogy meggyilkolják um, a menekülteket, lelövik őket egyszerűen. A Izrael és Egyiptom határán hatalmas problémák vannak, rendkívül sok menekült próbál Európába vagy Izraelbe bejutni, de itt megakadnak, nincsenek papírjaik. Egyiptomi oldalon uh, katonai um, terület van, aki oda behatol, annak a, az a katonai bíróság elé kerül. A Human Rights Watch szerint 2007 óta már legalább 85 embert lőttek le, amikor megpróbálták, menekültet lőttek le, amikor megpróbálták átlépni a határt. Az izraeli hatóságok havi ezer emberről beszélnek, akik át, megpróbálják átlépni a határt, ezért az izraeli hatóságok nagyobb és szigorúbb ellenőrzést valósítanak meg az egyiptomi határon. Szeretnénk együttműködni az ENSZ menekültügyi főhatóságával, és szeretnénk garantálni a menekültek jogait. Azt is látjuk azonban, hogy Európának is van felelőssége ezen a területen, hiszen azon menekültek, sorsáért is felelősséget kell vállalnunk, akiket a saját határainkon fordítunk vissza, és akik nem térhetnek vissza hazájukba, úgy, mint az eritreai menekültek. Köszönöm szépen, Lokpiller asszony. A következő hozzászóló a frakciók nevében, néppárt nevében Kacmerek úr egy percre. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Köszönöm elnök úr a szót. Hölgyeim és uraim! A menekültügyi helyzet a sínai félszigeten katasztrofális. Az egyiptomi hatóságok megpróbálják megfékezni az emberkereskedelmet. Mi próbálunk segíteni a túlszaknak, a menekülteknek, aki csak rászorul, de mindkét országot, Egyiptomot és Izraelt is kéne támogatnunk, hogy saját feladatainknak eleget tudjanak tenni. És a hátteret, a gyökereket kéne meggyógyítani az Afrika szarván elhelyezkedő országok lakosainak helyzetét. Ha nem hatodunk a probléma gyökeréig, akkor azt nem fogjuk tudni kezelni. Ezért kérem a kollégákat, hogy a néppárt állásfoglalási javaslatát támogassák majd, amelyet ebben az ügyben benyújtottuk. Köszönöm, Kacmerek úr. Most pedig Gomes asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szörnyen bánnak ezekkel a menekültekkel, akik Szomáliából vagy Eritreából származnak, és próbálnak otthonról elmenekülni, és végül a sínai sivatagban kötnek ki. Egyiptom még nem készült föl a menekültek fogadására, pedig nyilvánvaló, hogy az eritrai elnyomó rendszer még további menekülteket fog generálni, és ezek bejutnak Egyiptomba, de gyakorlatilag a határokon inkább lelövik őket, mintsem, hogy 85 ilyen áldozat volt már, mintsem, hogy a helyzetüket rendeznék. Az UNHCR-ral közösen az Európai Uniónak támogatnia kéne a menekültek elhelyezését és visszatelepítését gyökerekre ható módon. Köszönjük szépen Gomas asszonynak, most Trinaldi úr lett volna soron, de nincs itt, ezért Sargentini asszony kapja meg a szót a zöldek nevében. Parancsoljon. Egy másfél percben. Voorzitter, collega's, laten we eerlijk zijn. Kedves kollégák, legyünk becsületesek. Az az állásfoglalás indítvány, amelyet megkaptunk, nagyon-nagyon gyenge szöveget tartalmaz. A hét elején ennél sokkal virulensebben fogalmaztunk. Elrejtjük itt a lényeget, már pedig Tuszként vannak fogvatartva ezek az elitai emberek, és nem beszélünk arról a kapcsolatrendszerről sem, amely összeköti Ita- Olaszországot és Líbiát arról a záról sem esik szó, amely Európa határain emelkedett, és amely lehetetlenné teszi azt, hogy a menekültek eljöjjenek a területeinkre, olyan területekről, amelyek még veszélyesebbé váltak az utóbbi években, mint bármikor korábban ezzel vitve állampolgárokat pedig automatikusan politikai menedékként kellene, hogy tekintsük menedékesként, menedékkikérőként, mert hogy nem képesek arra, hogy visszatérjenek békés úton, módon saját országban. Az Európai Parlament, hogyha kellő módon akar fellépni, akkor meg kell, hogy nyissa a nagykövetségeit, az elitai övezet közelében lévő követségeket azért, hogy menekült státuszukat elismerhesse az Európai Unió. Bár pedig nem ez történt. Hallom, és tudom, hogy mit tett a a néppárt is többen között Egyiptomban, de nem értem azt, hogy miért nem ismerjük el azt, hogy ezek a személyek kockázatoknak vannak kitéve. Felelősen kellene, hogy fellépjük. Kirekeztünk embereket, ezt nem tehetjük meg, életeket kockáztatunk. Köszönöm szépen. Szargentini asszonynak egy percre Páska úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a színai határövezetet több ezer euró eritrea veszi igénybe azért, hogy menekülésre tudjanak jutni, megmeneküljenek, és ugyanakkor embercsempészeknek teszi ki életüket. Olyan csempészeknek, akik úgy jutatják őket át a határokon, hogy eközben papírokkal nem látják el őket. Az ember csempészek semmiféle jogot nem ismernek. A menekültek kénytelenek az életüket rábízni ezekre a csempészekre, akár csak a vagyonukat. Mindez egyszerűen elmarasztalandó, és ezt észleljük ezen menekültek esetében, akik pedig a szabadságot keresnék, azért harcolnának. Civilizált módon kellene ezt a kérdést kezelni, kedves kollégák, együtt a országok. Köszönöm szépen Paska úrnak, most pedig az egyéb hozzászólók következnek. Makovai képviselőasszony egy percre. Köszönöm szépen. December 7-én az UNHCR aggodalmának agott hallgott, hogy 250 eritreai menekültek beduin embercsempészek tartanak fogva. Tudjuk, hogy pénzt várnak ezekért az embereket, az embercsempészek, az menekültek pedig jobb életre vágynak gyakran megverik, és embertelen bánásmódban részesítik ezeket a menekülteket. A hatóságok fellépése aggasztó. Egyiptomnak és Izraelnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy az embercsempészetet megállítsák, hiszen ez szervezett bűnözés hálózatába kerülnek ezek az emberek. Végre kell hajtani az UNHCR rendelkezéseket és sztenderdeket. Köszönöm. Köszönöm szépen Makovai asszonynak, most pedig a spontán felszólalások következnek Páziszkó asszony egy percre. Președinte, încă de la început doresc Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék utalni arra, hogy a néppárt eh, állásfoglalási javaslatát eh, támogatom. Eh, nem sikerült megegyezni a többi politikai frakcióval a közös állásfoglalási indítványban. A helyzet Afrika ezen részén aggasztó. Ebben a régióban a szervezett bűnözés hatalmas nagy teret nyert. Az afrikai menekültekkel kereskednek. 250 menekült menekültet részesítettek embertelen bánásbótban az eddigi adatok szerint, és egyre romlik a helyzet. Nincsen remény arra, hogy hamarosan szabadon bocsássák ezeket az embereket, mert ezeknek az embereknek a családja nem, rendelkezik meg, nem rendelkezik meg elegendő pénzzel váltságdíjért. Az Európai Uniónak fel kell lépnie ezen szervezett bűnöző bandák e, e, ellen, akiket a bíróság elé kell vinni, a embertelen bánásmódot meg kell szüntetni. Köszönöm szépen, Szegedi úré a szó

Kréti, Cretu asszony és Sziopu úr. Cretu asszony, egy percre. Marea majoritatea a cetățenilor din Eritrea aflați acum în desertul Sinai. Köszönöm szépen. Az eritreai eh, polgárok eh, többsége megpróbált ugye a diktatúra el, eh, ellen elmenekülni, úgyhogy ezért megérdemlik a menekült státuszt. Az ENSZ rendelkezései szerint. Szer- én véleményem szerint a nemzetközi szervezeteknek a feladatukat teljesíteniük kell, és segíteniük kell ezeknek az embereknek. Az emberek méltatlan körülmények között a sivatagban túlszulestek, a nők helyzete kifejezetten aggasztó. A nemzetközi közösségnek kellene itt fellépnie. Ami az emberkereskedelmet illeti, rengeteg menekültet az izraeli hatóságok öltek meg. A, ezen emberkereskedelem ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépni, és az ENSZ menekültügyi főbiztosának is fel kell lépnie az emberek helyzetének a javítására. Köszönöm szépen, Kretó asszony, mondja az elnök. Ciobru úr következik. Tisztelt eritrei menekültek tragikus helyzetbe kerültek. Tudni kellene persze az is, hogy miért. Miért alakult ki ez a helyzet? Ez az igazi kérdés. Az emberi jogokat semmi beszik Eritreában a másként gondoltókat, a keresztényeket üldözik. Ez az igazi oka ennek a tragikus fejleménynek, amelyről a mai napon beszélünk. Éppen ezért kell mindent megtennünk azért, hogy megváltoztassuk a politikánkat az egyik hatóság irányába. 2007-ben nagyon meleg hangulatban fogadtuk Brüsszelben Edith a elnökét. Márpedig ugyanaz a személy felelős a mostani hatalmas szenvedésekért, amely sújtja a saját népét. Ezért menekülnek az országából kemény politikát köt az Európai Unió folytasson ezen országgal kapcsolatosan. Köszönöm szépen Ciobró úrnak, most pedig megadom a szót Pivász biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság osztja az Európai Parlament aggodalmait. A jelentés, amelyet kaptunk, több száz menekültről eh, számol be Eritreából, Etiópiából, Etiópiából, Szudánból és Szomáliából eh, akiket állítólag eh, túszként tartanak fogva a sinai sivatagban embercsempészek. Az első figyelmeztetés óta követjük figyelemmel ezt a e, helyzetet, elemezzük a helyzetet, és igyekszünk megfelelő lépéseket tenni. Az Európai Uniós Kajrói delegáció nagyon szoros kapcsolatban van a helyi e, civil társadalommal és az ENSZ menekültügyi főbiztosával és ennek képviseleti szervével Kajróban. A az Európai Uniós tagállamok nagyköveteivel, nagykövetségeivel együtt figyelemmel kísérjük ezt a helyzetet. Az USA is felvetette már aggodalmát. Az egyiptomi hatóságoknak kell megfelelő lépéseket tenniük annak érdekében, hogy ezeket az embereknek, ennek, ezeknek az embereknek a szabadonbocsátását elérjük. Folyamatosan igyekszünk megtalálni ezt a menekültcsoportot, és reméljük, hogy az elkövetkezendő napokban előrelépésre kerül sor. Nem ez az egyetlen aggasztó helyzet. Az nagyon sok egyiptomi menekült, vagy Egyiptomban lévő menekült nem kap megfelelő védelmet, főleg a sínai sivatagban. Nagyon sokan akarnak Izraelbe eljutni, a sínai határon átkelni, gyakran ezeket az embereket bántalmazzák az egyiptomi eh, hatósággal már gyakran egyeztettem az eh, rendszeres eh, albizottsági dialógus során és az emberi jogi párbeszéd során. A legutóbbi alkalom az EU-Egyiptomi Társulási Bizottsági ülés volt december 14-én Kajroban, amikor felvetettük ezt a kérdést. Az Európai Unió az egyiptomi hatóságokat arra kéri, hogy javítsa a menekülteknek nyújtott támogatást. Pénzügyi és technikai segítséget ajánlottunk föl Egyiptomnak. Az Egyesült Államok is meg, arra kérte az egyiptomi hatóságokat, hogy a vissza nem fordítás érvét elvét tartsák be minden nemzetközi védelemben részesítendő személy esetében, köztük az eritreai menekültek esetében. Az UNHCR, az ENSZ-nek menekültügyi főbiztosa, biztosának mandátumába tartozik ez a kérdés. Vannak azonban itt pozitív fejlemények is. Ez év tavaszában Egyiptom új törvényt fogadott el, ez az ember csempészetet kriminalizálja, illetve ennek áldozatait védi. További üdvözlendő lépés a a szervcsempészet és a szervkereskedelem megtiltásáról szóló törvény. Megfelelő jogi keretre van szükség, ezen a területen együttműködésünket felajánlottuk. Továbbra is szeretnénk együtt mondani, a, együttműködni az ENSZ menekültügyi főbiztosságával és a civil társadalommal, hogy megfelelő jogi védelmet biztosítsunk a migránsoknak és a menekülteknek. Továbbra is figyelemmel kísérjük a sinai sivatagi menekültek helyzetét. Azt remélem, hogy hamarosan sikerül megoldani ezt a helyzetet. Sajnálom, hogy ennyi emberéletet vesztettünk. Minden emberélet fontos. Köszönöm szépen, Pibax biztos úr. Ügyrendi kérdés, tessék, Tavares úr. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság felolvasta az előkészített választ, mint hogyha senki nem kérdezett volna konkrét kérdéseket a bizottságtól. Kedves kollega, az ügyrendhez, az ön az az ügyrenddel kapcsolatban szeretett volna hozzászólni, kérem, hogy ehhez szóljon hozzá, mondta az elnök, mondja az elnök. Természetesen ügyrendi pont eh, ez. Az Európai Bizottságtól azt kértük, azt kérdeztük, hogy külde delegációt Egyiptomba, hogy tisztázza a helyzetet, talán a visszafordítási, együttdöntési témával kapcsolatban megnyilatkozhatott volna az elnök, a biztos úr elnök. Ez sajnos nem ügyrendi kérdés, természetesen fölteti ezt a kérdést, és a biztosnak a kompetenciájába tartozik, hogy, ezzel, hogy ezt elfogadja, vagy erre válaszol, vagy nem. Lezárom a vitát, hatállásfoglalási javaslatot kaptam, erről most fogunk szavazni. A